jelöléseket elfogadottnak tekintjük, most angolra váltok, és a szavazásra térjünk át. Az első, Báltyéri úr, statisztikai információ az Európai Központi Banknál. E, név szerinti szavazás, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A következő szavazás ma Swinburne jelentése, Miss Swinburne asszony jelentése, elnézést kér az elnök asszony, Swinburne asszony jelentése az Európai Központi Bank szankciók kivetése jogáról. Tömbös szavazás 2.8, illetve 8.14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító két részben. Első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük. Bár szerintem egyértelmű volt, tökéletesen. Hatos módosító két részben az első rész mellette. Jó, rendben, akkor ellenőrizzük. Most először elnöklök szavazáson, úgyhogy el, egyetértek, jó. Visszatérünk tehát az egyes módosító második részéhez, elektronikus szavazát, gépi szavazás. Megnyitom. Tehát az egyes módosító második része, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás. Egyértelmű, hogy elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás. Ezt én úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Aztán hetes módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt szeretném ellenőrizni, tehát megnyitom az elektronikus szavazást. Hetes módosító Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Szerintem ezt is ellenőrizzük. Igen, ellenőrizni szeretném. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. Nézzük akkor a bizottság javaslatát. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. És a jogalkotási állásfoglalásról név, gépi szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A következő a 2014-es ENSZ éghajlatváltozási konferenciáról Lima és Peru. Négyes bekezdés két részben, az első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész ellene, bocsánat, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, jó? Tehát megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 14-es két részben. E, igen szavazat. Nem. Tartózkodás. Ezt szeretném ellenőrizni, mert nagyon e, szoros. Megnyitom az elektronikus szavazást a 14-es e, bekezdés első részére. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Második része, igen. Nem. Tartózkodás. Szeretném ezt is ellenőrizni, igen. Megnyitom, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 19-es igen. 16-os igen. Nem. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 16-os nem, nem, ezt elutasítottuk, akkor az eredetiről kell szavazzuk. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es be, bekezés mellette ellene tartózkodás. Hát ezt elfogadtuk. 26-os két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 29-es <clears throat> bekezdés, kettes módosító, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 32-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 33-as, 3-as módosító, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 35-ös, három részben, első rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Második rész, igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész, igen, nem, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 36-os bekezdés, 10-es módosító, igen, nem, tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást, mellette ki van, mondom, megnyitom az elektronikusat, akkor nem kell ilyesmit csinálni, mindenki maga dönti el. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyilvánvaló. A következő kieség az eredeti így, akkor átérhetünk a 39-esre, 4-es módosító, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem, el, elutasítottuk. Bocsánat, azt akartam mondani. Elutasítottuk. 41-es két részben, első rész igen, másod nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 43-as, 5-ös módosító igen, nem, tartózkodás, ezt nyilvánvalóan elutasítottuk egyértelmű. 51-es igen. Nem. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 55-ös módosító, 6-os módosító igen. Nem. Tartózkodás. Ezt egyértelműen elutasítottuk. 56-os két részben első rész. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 57-es két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 60-as bekezdés után a 12-es igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 11-es igen, nem, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 7-es módosító igen, nem, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Nyolcas módosító, igen. Nem. Tartózkodás. Ezt szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Hát elfogadtuk. Kérem, magasra rakja fel mindenki a kezét, az igazából sokat segít. Az egyes bevezető rendelkezés, igen. I, bocsánat, igen, I. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítva X, igen. Nem. Tartózkodás. Ezt, ezt ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor az állásfoglalás egészéről szavazzunk. Mellette ki van? Ellene ki van? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Now we come to the explanation of votes. Most pedig a szavazat magyarázatok következnek. Kérem a kollégákat, akik nem akarják megmagyarázni szavazatokat, hogy hagyják el csendben az üdéstermet, és ilyen módon azokra figyelhessünk, akik viszont felszólalnak.